<coughs> Otwieram nasze posiedzenie. Köszönöm szépen, megnyitom a mai ülésünket. Oké, okay, Vitam Państwa. Megkezdhetjük a munkát. Üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Néhány közleménnyel kezdeném a szavazás előtt. A napirend elfogadásával kapcsolatban egy módosításról szeretnék beszámolni. A negyedik napirendi pontról van szó. ez április 22-ére a károsítókkal szembeni védelmi intézkedések, és utána szavazunk. McIntyre asszony kérése volt ez, ugyanis más egyéb irányú elfoglaltsága van, más irányú elfoglaltsága van, ugyanis Nagy-Britanniában kell lennie. Ezt azt hiszem ezzel ebben a formában tudomásul tudjuk venni. Szokás szerint interneten közvetítik az ülésünket. 20 nyelvünk van ma, észt, máltai, szlovák és gél ír nyelven nincs tolmácsolás. A február 22-23-ai és a március 7-i ülés jegyzőkönyvét a szokásos eljárás keretében fogadjuk el. Amennyiben nincs kifogások ellen, akkor tovább lépünk rögtön az innovációs gazdasági fejlődés az európai mezőgazdasági üzemek jövőbeli vezetésénél. Jan Hajtima az előadója a témának. Miután a szakbizottságban kétszer is tárgyaltunk róla, 212 módosító érkezett a saját kezdeményezési véleményhez, és ez az innováció és a gazdasági fejlődés jelentőségét mutatja ezen a területen, és eh, hogy mennyire nagy az érdeklődés a téma iránt. Az innováció természetesen nem csak a cégek vezetésére, nem csak egyes üzemekre vonatkozik, hanem átfogja az egész mezőgazdaságot, az egész ágazatot. Itt gyakorlatilag a mezőgazdaságban egy eh, magas szintű reform hullámra van szükség, úgy gondolom. Köszönöm szépen az előadónak, az árnyék előadónak a kompromisszumok eh, kidolgozásával. Szerintem ezzel jelentősen gyorsabban tudunk majd haladni. Meg is adom a szót az előadónak. Nagyon röviden reagálni, köszönöm szépen. Valóban Köszönetet szeretnék mondani az összes frakciónak, az árnyék előadónak a sikeres együttműködésért. Sikerült egy nagy mennyiségű módosított kompromisszumosokba átalakítani, és egy meglehetősen jó átfogó szöveget sikerült kialakítani az innováció, koncentrálunk, hogy javítsuk a helyzetet, a versenyképességet, de természetesen a környezeti hatást is, illetőleg az állategészségügyet is szem előtt tartjuk. Köszönöm szépen az együttműködést itt a szakbizottságban. Remélem, hogy a jelentéssel kapcsolatban nagy többséggel tudunk szavazni mellette. Köszönöm szépen. Valamennyien ebben bízunk. Megkezdjük a szavazást. A 102-es módosítónak. kezdjük, kézzel szavazunk, mellette ellene elutasítva. 98-as mellette rejected. It was rejected. False if adopted. A jest, okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy do poprawki y, 101. Y... 101-es módosító, kiló mellette. Elfogadva. 98-as. Mellette elfogadjuk. A kompromisszumos, elektronikus úton szavazunk, ahogy ennek lenni szokott a kompromisszum, és akkor megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen, lezárom. Elfogadtuk. B kompromisszum. Az ezzel kapcsolatos szavazást megnyitom.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 120-asról szavazunk elektronikusan, megnyitom. Lezárom. Tizenhét, tizennyolc az eredmény. Ez talán megismételjük meg. Génisz asszony nem, nem tudott szavazni időben. Szerintem még egyszer szavazzunk a 120-asról. Ez a javaslatunk. Nem tartja szükségesnek? Jó. Elutasítva. Úgy tűnik, hogy sikerült tisztázni ezt a helyzetet. Nem akarunk precedenst teremteni. De hát ön az alelnök. 122-es mellette. Elfogadtuk. C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk, vagy elfogadtuk. 124-es. 124-es mellette. Ellene. Elutasítva. A következő az Er kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es, mellette, az Envitől jön, mellette, ellene, elfogadtuk. 132-es, 133-as, együtt, kiszavazza meg ezeket. Deszúr, 132-133 Deszúr. Ki van mellette? Ellene? Elutasítva. hat mellette, ellene, elutasítva. 137 mellette, ellene, elutasítva. 139 mellette elfogadtuk. Száznegyvenes mellette ellene elutasítva. 142-es mellette elfogadtuk, 141-es mellette. Jó, elfogadtuk. 144-es mellette ellene elutasítva. 145-ös mellette elfogadtuk. 146-os mellette ellene elutasítva. 147-es, két részben szavazunk, első részről, mellette, rendben, elfogadtuk, második, mellette, ellene, elutasítva. 148-as mellette, elfogadtuk. 151-es mellette ellene elutasítva. 152-es ellene elutasítva. 153-es mellette elfogadtuk. D kompromisszumos. Szavazunk róla elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot 164-es. Mellette rendben elfogadtuk. 24-es Envi mellette ellene elutasítva. 166. Rendben, elfogadtuk. 167 megegyezik, jó, nem szavazunk. 168-as. es a következő, Dorfman úr mellette, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene. Ellenőrizzük. A 172-es. Az a benyomás, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Valóban, elutasítottuk. 174-es mellette elfogadtuk. 175-ös mellette elfogadtuk, 179-es mellette ellene elutasítva, 180-as mellette elfogadtuk, 182-es mellette elfogadtuk, 183-as mellette elfogadtuk, E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, az F kompromisszum következik, megnyitom. Otwieram głosowanie nad kompromisem F. Technikai probléma merült fel, nem úgy tűnik működik, rendben. F, szavazunk az F-ről. Úgy látom, mégiscsak gond van. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadtok a kompromisszumot. Az NV 5-ös sem módosítója mellette elfogadtuk. 188-as ellenszavazat elutasítva. 189-es mellette elnézést bocsánat 195-ös mellette ellene elutasítva. Most jön a 189-es mellette. János, ez a te módosítod. Szavaz róla. Jó, elutasítottuk. 109-es. Mellette ellene elutasítva. 192-es mellette elfogadva. 193-as mellette elfogadva. 191-es mellette elfogadva. 194-es mellette elfogadva. 196-os mellette elfogadva. 197-es mellette ellene elutasítva. 198-as mellette ellene elutasítva. 200-as mellette ellene elutasítva. 199-es mellette ellene elutasítva. 202-es, két részben szavazunk, első rész mellette, elfogadtuk, második rész mellette, szintén elfogadva. 203-as mellette, elfogadva. 201-es mellette elfogadva. 204-es mellette ellene elutasítva. 205 mellette elfogadva. 206 mellette ellene elutasítva. 207 mellette ellene elutasítva. 208 mellette ellene, nem elfogadtuk, igen. 209 mellette elfogadva. 210 visszavonták, 211 bocsánat, 210-es, mégiscsak szavazunk róla. 210-es mellette tehát elfogadó. 212-es mellette ellene elutasítva. 213 mellette ellene. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 213-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtam. G kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk a kompromisszumot. H. Kompromisszumos. Megnyitom. Zamykam głosowanie. Lezárom. Szintén elfogadva. 221-es mellette ellene elutasítva. 226 mellette ellene elutasítva. 227-es mellette elfogadva, 228-as mellette elfogadva, 229 mellette elfogadva, 230 mellette ellene elutasítva, 231 mellette elfogadva, Következő i kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. J kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 259-es a következő pont, amire szavazunk, ezt a módosítót kitámogatja. Köszönöm, elfogadtuk. 258-as, 261-es együtt, mert megegyeznek, mellette, ellene, elutasítva. 262-es, 260-as, mellette, ellene, elutasítva. 263-as mellette ellene elutasítva. 264 mellette ellene elutasítva. 265 mellette elfogadva. 267 mellette ellene elutasítva. 268-as mellette ellene elutasítva. Szeretnék ellenőrizni a jelek szerint, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. elutasítva, 273-as mellette ellene Azt hiszem, ezt is ellenőrizni kellene. A 273-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nem jól láttam korábban azt, hogy ki hogyan szavaz. 270-es mellette elfogadva. 271-es mellette elfogadva. 272-es mellette ellene ellenőrizzük. 272-esről szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 274-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 275-ös két részben. Első rész mellette, elfogadva. Második rész mellette, elfogadva. 277-es, De Castro mellette elfogadva. 280-as, mellette, ellene, elutasítva. 278-as mellette ellene elutasítva. 279-es elfogadva. Kár kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva tízes az envitől, mellette. Elfogadva, köszönöm. 288-as, 289-es, együtt, mellette, ellene. Ellenőrizzük. 288, 289-es, amiről szavazzunk megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. a es elfogadva, 294-es mellette ellene elutasítva. 293-as mellette ellene elutasítva. 290-es, Schreier asszony, első rész mellette, elfogadva, második rész mellette, elfogadva. 291-es mellette, ellene, elutasítva. 292-es mellette, elfogadva. 13-as Első rész mellette elfogadva. Második rész mellette ellene elutasítva. El kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <clears throat> elfogadni. 304-es mellette köszönöm. 307-es mellette ellene elutasítva. Ta 9 za, przeciw. 309-es mellette ellene elutasítva. 306 mellette elfogadva. 305-ös mellette elfogadva. 308 mellette ellene elutasítva. 311 mellette ellene elutasítva. 312 mellette elfogadva. Nézzük a második részét a szavazásnak. Első módosító mellette elfogadva. Kettes, hármas módosítók mellette elfogadva. Négyes módosító mellette elfogadva. Ötös mellette elfogadva, hatodik mellette, elfogadva. M kompromisszum, előre elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva tovább lépünk a 13. módosítóra. 13-14, ezek azonos tartalmak mellette, ellene elutasítva. Tizenhat és tizennyolc mellette elfogadva. Tizenkilences mellette elektronikusan ellenőrizzük a 16-18-at, tehát most a 16 és 18-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-nél tartunk mellette. Ellene. Elutasítva. 20-as mellette. Elfogadva. 21 mellette. Elfogadva. 23 mellette. Ellene. Elutasítva. 24 mellette ellene elutasítva, 25 mellette ellene elutasítva, 26 mellette elfogadva, 28 mellette ellene elutasítva, 27 és 32 ezek azonosak mellette ellene elutasítva 33-31 azonosak mellette ellene elutasítva 34 mellette elfogadva 35 mellette elfogadva. 36 37 35-36, ezek azonosak. Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 36-37-est, megnyitom a szavazást. Tehát 36-37-es módosítok együtt, mert azonosak. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva. Ahogyan az előbb mondtam. Przeciw. Odrzucony. 38 mellett ellene elutasítva, 39 mellette ellene elfogadva enne kompromisszum. Megnyitom a szavazást elektronikusan az N kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. O kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es módosító mellette elfogadva, 66 mellette ellene elutasítva, 67 mellette elfogadva, 69 mellette, elfogadva, 70 mellette, ellene, elutasítva, 71 mellette, ellene, elutasítva, P kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 72-es módosító, nem, hanem 80-as. 80-as módosító mellette ellene ellenőrzöm automatikusan, elektronikusan. 80-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. 81-es módosító mellette ellene elutasítva. Q kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 10, illetve a 90-es módosító mellette elfogadva, 89 mellette ellene elutasítva 88-as módosító, illetve a 92-es és a 93-as, ez mind ugyanaz, ezért együtt szavazunk rájuk, mellette ellene elutasítva Szerintem nincs szükség az elektronikus ellenőrzésre, de hogyha kérik, akkor persze ezt megtehetjük. 88, 92, 93 együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 94 mellette ellene elutasítva. 97 mellette ellene elutasítva. Most pedig a hazállásfoglalás tervezett egészéről szavazunk a módosításokkal együtt. Elektronikusan szavazunk, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, elfogadtuk a szöveget. És ezzel is zártuk a szavazást. Gratulálok a, az előadónak és e, a munkatársainak. Az előadóhoz fordulok. Kedves Ján, szeretnél szólni? Látom, hogy nagyon elfoglalt. Köszönöm. Nagyon örülök a nagy támogatásnak, ez is azt mutatja, hogy milyen fontos ez a téma. Köszönöm szépen. Ważne to jest na pewno, ale trudne też. Przechodzimy do punktu. Valóban e, nagyon fontos és nagyon e, nehéz téma ez. Do Holandii w dniu 29-31 marca. Jak niektórzy z Państwa wiedzą, zaraz po Wielkanocy reprezentanci naszej komisji pojechali do Holandii w ramach misji. Hollandiába látogattak el húsvét után munkatársaink egy találkozóra, aminek én voltam az elnöke. Az innovációval, technológiával foglalkozott ez az ülés a mezőgazdaságban, illetve az állatjóléttel és a versenyképességgel is foglalkozott ez az ülés. Chodzi tu nam o zakład zajmujący się pozyskiwaniem i uzyskiwaniem fosforanu. És meglátogattunk egy foszfát telepet. Nagyon jó példája ez a körforgásos gazdaság gyakorlatban való érvényesítésének. Önök is tudják, Hújtama úr kezdeményezte ezt a, ezt a látogatást. Szeretném kérni, hogy röviden számoljon be erről a látogatásról. Egy jelentést is készített hogyha az kész lesz, akkor körbeadjuk mindenkinek, de most a úr, önt kérem, hogy szóljon. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Very much, És köszönöm a kollégáknak is, hogy eljöttek a hollandiai látogatásra. Tudom, hogy sokan egyszerűen nem tudtak eljönni, mert húsvét után volt közvetlenül, de aki eljött, annak köszönöm. Hogy mi is volt ennek a látogatásnak a célja, hogy megnézzük gyakorlatban azt, amiről sokat beszélünk, az innováció és az új megközelítések a mezőgazdaságban, a kertészetben, a tejgazdaságokban, illetve a, a vett Economic competitiveness or to improve animal welfare or environmental impact. Gabona földeken jártunk, megvizsgálva különböző intézkedések környezeti hatását. Meglátogattunk egy céget, amely integrált termény gazdálkodással foglalkoznak, nem csak növényvédőszerekkel foglalkoznak, vagyis hogy ezeknek a mennyiségét tudják csökkenteni rovarok vagy más természetes mikroorganizmusok felhasználásával, a cél tehát, hogy a vegyszerek használatát csökkentsék. Ők úgy nevezik ezt, hogy integrált terményvédelem, mert szeretnék, hogyha ezek a mikroorganizmusok és rovarok csökkentenék az állati trágya és a műtrágya használatát, és az állati trágyát tiszta ásványokkal lehessen alakítani, amelyeket fel tudnak használni a növények. Ez nagyon jó példa volt arra, hogy a természet erejét használják, összefogva a természettel. Ez is egyfajta új innováció. A következő napon ellátogattunk néhány gazdaságba, amelyek So within the staple with robots, for example milk robots feeding amelyek automatizált telepeket működtetnek, például fejőrobotokkal, illetve drónokat, GPS technológiát használnak, amelyek egy centiméteres pontossággal tudják felmérni a területet. Így a felhasznált vizet, műtrágya mennyiségét tudjuk csökkenteni, illetve a növényvédőszerek mennyiségét, hiszen tudjuk pontosan, hogy mire van szüksége a növényeknek, vagy az állatoknak, és meg lehet előzni a betegségek kitörését. Aztán két gazdaságot is meglátogattunk, amelyek állatjóléti jó gyakorlatokat folytatnak, illetve egészségügyi jó gyakorlatokat. Megvizsgáltuk, hogy az antibiotikum mennyiség csökkentése milyen következményekkel jár tejelő gazdaságban és baromfi gazdaságban is jártunk. Aztán egy trágya üzemet látogattunk meg. Hektáronként csak 170 kg nitrogén tartalmú trágyát használhatnak itt. Ez egy nagyon szigorú előírás, hiszen sokan meg kell, hogy szabaduljanak a természetes trágyától, és műtrágyát kell vásárolniuk. Ez a megoldás segíti, hogy tisztítsák, megtisztítsák a, az állati trágyát, és, <clears throat> és ebből kivonják a szükséges ásványi anyagokat. Ez nagyon érdekes tapasztalat a trágyák szabályozásában, és hogy ösztönözzük a termelőket, hogy a természetes trágyából műtrágyát készítsenek, hiszen a műtrágya gyártás terheli a környezetet, de sok foszfátot is jutott a talajba. Aztán a mezőgazdasági miniszterrel és a holland gazdálkodókkal egy hálózati találkozót is tartottunk, és egy nagyon érdekes múzeumban, egy szép művészeti múzeumban egy sétáló ebédet tartottunk. Találkoztunk az ágazat képviselőjével, illetve a mezőgazdasági miniszterrel. Akkor éppen Hollandia töltötte be az elnökséget. Hogyha valakinek kérdés van, nyugodtan tegye fel most vagy később, hiszen én és munkatársaim is erre mindig nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję. Jako druga zabierze głos... Nagyon szépen köszönöm. Sára asszony szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Kiváló volt ez a látogatás Hollandiába. Meg kell mondanom, hogy minden, mint mindig, gyönyörű volt. Azért mégis volna egy kérdésem önhöz, elnök úr. a hollandiai látogatásra vonatkozik ez. Innovációról beszélünk. Hollandiában a, a teágazat küzd a válsággal a költségárak terén. Nagyon örülnék, hogyha betekintést láthatnánk abba, hogy ez tényleg az asztalon van előttünk, mint téma. Ami az őcsik és gyümölcs ágazatot illeti, tényleg megoldást kell találni. Kollégánk ilyen remélhetőleg elmondja majd, hogy hogyan alakul ez a, problém, ez a program. Azonban, ami a képviselőket illeti itt a parlamentben. A kérdésem az volt, hogy miért nem került be az, amit én szerettem volna. Ez nagyon furcsa itt a parlamentben. Már 30 éve itt dolgozom, úgyhogy ez fontosnak találom. De még egyszer elmondanám, nagyon kellemes volt a látogatás. Pytanie. Pani poszó Aguilera. Gracias, presidente. Eh, yo... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék részt venni ebben a látogatásban, és meg, illetve részt vettem ebben a e, látogatásban, és nagyon értekesnek tartottam az üzemeket is, illetve a precíziós mezőgazdaság eh, elemeit és az innovációs eh, újításokat. A mezőgazdaság Hollandiában mindig is nagyon haladó volt, technológiában és versenyképességben is. Ezért nagyon érdekesnek és jól célzottnak tartottam ezt a programot, sokat tanultunk, külön gratulációt érdemel a úr, nagyon jól szervezte a látogatást, a holland kollégáknak is köszönöm, hogy ott voltak velünk. Nagy öröm volt részt venni ezen a látogatáson. Nagyon érdekes volt tehát, és nagyon várom a jelentéstervezetet. Én, mi mindannyian biztos, hogy meg fogjuk szavazni. Nagyon jól szervezett, nagyon érdekes látogatás volt, úgyhogy gratulálok a kollégának. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc chyba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 az innováció az egyike volt a különböző mezőgazdasággal foglalkozó témákkal. A trágya felhasználása, ami a termő talaj előnyére szolgálna. Ez nagyon fontos tekintettel a bio jellegére ennek az anyagnak. Nyilván mindannyian tudják, hogy Hollandiában vertikális a kapcsolat a mezőgazdaság, a feldolgozás, a kereskedelem között. Ezek a területek mind-mind összekapcsolódnak egymással. És a gazdák további jövedelmet képezhetnek ezen különböző területeken. Úgyhogy ez egy olyan jó gyakorlat, amit mindannyian közösen megoszthatnánk egymással. Megvizsgáltuk a feldolgozó ágazatot is, beszéltünk üzletemberekkel, a vezetőkkel. Tényleg nagyon szép helyen fogadtak minket, gyönyörű képek voltak a falakon, bár túl sok gazdával nem találkoztunk, de talán nehéz eldönteni, hogy manapság Hollandiában ki a gazda. Mindenki üzletembernek néz ki inkább, mint gazdának. Ez nagyon fontos. Nagyon sok érdekességet hallottunk a minisztertől is a földművelési minisztertől, bár panaszokat is. Természetesen a tejágazattal az a helyzet, hogy Európában sem igazán látjuk tisztán a helyzetet. Tudjuk, hogy nehéz körülmények között dolgoznak. Úgyhogy egy kicsit olyan diák érzetünk volt egy adott időpillanatban. Úgy éreztük, mintha visszakerültünk volna a diák évekbe. Amikor egy egyetemmel ö, kerültünk kapcsolatba, és persze rádöbbentünk arra, hogy a mezőgazdaságban is fel kell használnunk a tudomány és az ismeretek adta lehetőségeket. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak, főleg Aguilera asszonyra gondolok itt. A következő látogatásra Spanyolországban kerül sor igen magas a mérce, bár természetesen Spanyolországnak másfajta gondokkal kell megküzdenie. Dorfman úr is szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, csak röviden reagálnék. Köszönöm szépen a holland kollégáknak, hogy kiválóan megszervezték ezt az utazást. Egy dolog, ami feltűnt nekem mindenek előtt az utazás során, hát egy innovációval foglalkozó utazás volt. Hát nálunk olyan jogalkotás működik, amely szemben megy az innovációval helyenként vonatkozik ez a Copperszre is, ahol eh, egy eh, üzemet látogattunk meg, ahol bioalapú, innovatív növényvédőszereket gyártanak. Aztán volt egy másik üzem, ahol a trágya feldolgozásával foglalkoznak. Itt az európai jog olyan, hogy megnehezíti az ilyeneknek gyakran a munkáját, mert például egy elismertetés, egy gomba, egy baktérium elismertetése egy adott esetben olyan meghatározás alá esik, mint egy, növény, mint egy vegyi növényvédőszer, vegyi alapú, és akkor évekig tart, amíg elismerünk egy ilyen újfajta növényvédőszert, és hát hogyha felbontjuk például a trágyát, a folyékony trágyát, és akkor újra hasznosítjuk a különböző tápanyagokat, amelyek ebben benne vannak, akkor az törvényileg sokkal nehezebb, mint hogyha foszfátot egyszerűen kitermelem valahol a világon, külföldön, és utána behozom Európába. Tehát bányászott foszfátot nem kéne meggondolkodnunk azon, hogy kicsit innovatívabbak vagyunk, vagy innováció barátabbak legyünk adott esetben a jogalkotásunkban. Most a tą W takim razie jeszcze jedno, no rozumiem, że... Köszönöm. Még egy megjegyzést tennék. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a Wageningeni Egyetem szakértői is ellátogatnak szakbizottságunkba, mégpedig elég gyakran. Úgyhogy nagyon jó volt ez a látogatás, bár nehéz időpillanatban, ha másik országban látogattunk volna el, nyilván még több problémáról hallottunk volna a mezőgazdaságban, mert hát a helyzet nem rózsás. remélem, hogy ismételten visszatérünk majd erre a témára. Nagyon érdekes, mert más szakbizottságok tagja is felteszik nekünk a kérdést, hogy tényleg ilyen rossz a helyzet? A gazdák tehát nem csak a mi szakbizottságunkat keresik meg már, hanem az összes többit is. És ez jó dolog, mert mindannyiunknak tudatában kell lennünk annak, hogy nagyok az elvárások, fontosak, és az Európai Unió nem hunyhat szemet ezen elvárások felett. A mezőgazdaság helyzete nagyban köszönhető a nemzetközi piaci helyzetnek. Egyre több termék érkezik Argentinából, Új-Zélandról, Ausztráliából. Úgyhogy a korábbi egyensúly felbírent. Nézzük akkor a hetedik napi rendi pontot, de még mielőtt erre rátérnénk, el szeretném mondani, hogy a hollandiai misszióról már elkészült a jelentés, úgyhogy nyilván mindenki meg fogja majd kapni e-mailben. Hetedik napi rendi pontunk következik. De bocsánat, Heidner úr. Elnök úr, azt hiszem elfeledkeztünk arról, hogy megköszönjük a titkárságnak, az asszisztenseknek, munkatársainknak a szervezést, mert tényleg nagyon sok munkába telik, hogy minden zöggenésmentesen menjen. Nagyon-nagyon köszönöm tehát mindenkinek, az asszisztenseknek is köszönöm. E, e, köszönöm szépen. Nyilván a titkárság és a munkatársak megbocsátanak nekem, hogy nem említettem őket, de még egyszer nagyon köszönöm a munkájukat. Most pedig Jár úr készen áll, hogy beszámoljon nekünk A 2014-2020-as időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről, a parlament észrevételeiről, a bizottság javaslatát megelőzően. Oddaję panu głos. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. már beharangozta, ez egy rendkívül fontos téma a fontosság nem a jelentés hosszában tükröződik, tehát 2014-2020-as időszakról van szó, költségvetésről, pénzeszközökről, mi magunk is tudjuk, hogyha politikát akarunk csinálni, akkor pénz is kell hozzá. Vagyis ez egy rendkívül fontos jelentés, bizonytalan, nyugtalan időkben, és ha megnézzük az Európai Parlamentben a helyzetet, új kihívások jelentkeznek az Európai Unió szempontjából is, és hát itt mindig vannak viták a költségekről, a pénzről valójában. Kezdjük a menetrenddel egy kicsit, hogy megnézzük, hol is tartunk valójában. Az árnyék előadóknak igenis hálás vagyok, már volt egy első ülésünk március 21-én, és nagyjából kijelöltük a fő csapás irányokat. Mindjárt elmondom, hogy miért volt erre szükség. Egyszerűen azért, mert óriási lehetőséget kínál, ha a legfontosabb irányvonalakat megszabjuk az elején, hiszen a költségvetési bizottsághoz is meg kell találni az utat az árnyék előknek. Köszönöm hogy osztják ezt a stratégiát, sok értelme nincs annak, ha nagyon későn, vagy viszonylag későn, teljesen új ötletekkel innen az Agrárbizottságon megpróbáljuk a Költségvetési Bizottságot befolyásolni, vagy elfogadtatni magunkat. Szerencsés, hogyha időben tudjuk ezt a kapcsolatot ápolni, ezért aztán nagyon fontos volt a március 21-i, aztán április 29-e 12 óra a módosítók határideje, és már megállapodt egy újabb árnyék elődő ülése május 12-én Strasbourgban, június 6-án szavazunk, aztán a szakbizottságban 16-án, a költségvetésében, aztán július 16-án még a nyári szünet előtt lehet plenáris szavazást szervezni. Vagyis hol tartunk az első árnyék előadói témákon, a kollégák felvetették az első ötleteket, és a legfontosabb irányt, mondom, a csapás irányokat már egyeztettük. Az első elv, amelyben egyetértettünk, hogy itt a jelentésben a témánál akarunk maradni. Vagyis persze mondhatnánk, hogy megragadjuk az alkalmat, hogy mindenről beszéljünk, mert a költségvetés mindenről szól, de inkább azt mondtuk, hogy a témánál maradunk, beszéljünk a költségvetésről, magáról, és hát eddig a jelentésünkben mhm, mindösszesen öt oldalt használtunk fel, ennyiben tükröződik ez, és egyetem el akarjuk mondani a kollégáknak, miről van itt szó, és lemondunk a nagy szövegekről, ezt szerettem volna ezzel mondani. Aztán a következő pont a költségvetés stabilizálása agrárterületen is teljesen új kihívások jelentkeznek. Hát sajnos el kell, hogy mondjam, nem újak, de már régóta fennálló problémákról beszélünk, például az árcsökkenés a mezőgazdasági termékeknél bizonyos ágazatokban azt kell, hogy mondjuk, hogy egzisztenciát veszélyeztető helyzet alakult ki számos területen, ezért az első fő csapás irány, hogy stabilitást hozzunk a mezőgazdasági piacra, és ez mindig több éves politika lehet csak a mezőgazdaságban, ezért aztán a költségvetésünket ehhez hozzá kell rendelni, biztosítani kell, barátságosan, de egyértelműen felhívjuk a figyelmet arra is, hogyha a társadalom, vagy adott esetben az Európai Parlament konkrétan plusz társadalmi mm, feladatokat támaszt velünk szemben, akkor ezt meg kell nézni a költségvetésben, és beszélni kell, hogy mennyivel növeljük meg. De hát időben jelezzük, a kollégák felé nézzétek meg, hogyan tudunk stabilitást teremteni a mezőgazdaságban, ne csak új követelményekkel álljatok elő mindig, hanem az agrárterületen egy stabilizációs rendszerre van szükség. Ezért aztán egy első találkozót is szerveztem a Költségvetési Bizottság előadójával, Olbrich kollégáról van szó, aki ezt csinálja ott, annak érdekében, hogy hogy is mondjam, hogy fogalmazza meg, hogy egy mentális hangulati jelentést adjak neki arról, hogy milyen a helyzet nálunk, hogy mi a fontos, azt elmondjam neki az első pont, a pénzügyi keret megőrzése, a költségvetésnek meg kell maradnia, nem csökkenhet a félidős értékelés után ez a költségkeret, és meggyőződésünk, hogy más politikai területeken és a szükséges összegeket hozzá kell rendelni, hogy az Európai Unió eleget tegyen a jogi kötelezettségeinek. Azt is szeretnénk, hogy a közvetlen kifizetések a második fejezetben maradjanak, azt tudjuk, hogy a közvetlen kifizetések nagyon fontosak a jövedelmi stabilizáció érdekében az európai gazdák szintjén, és mm, nem akarjuk, hogy csökkenjenek itt az összegek. És azt is megállapítjuk egyébként egyértelműen, hogy egyszerűen azt is meg kell, hogy állapítsuk valamikor, hogy a meghatározott felső maximális határokat, amelyeket a költségvetésben a kapon belül hozzánk rendeltek, hát sokkal kisebb itt a mozgásterünk, mint az elmúlt időszakban. És itt a kollégákat felszólítom most, hogy segítsenek is nekünk. Más szakbizottságokból mindig azt mondják nekünk, hogy még mindig a múltbeli képet, ahogy az 15 vagy akár 10 éve is volt, amire ők emlékeznek, az agrár biztosnak nem volt probléma egy-két milliárdot találni, hogyha nagyon szükségessé vált, és más, pénz, és más célokra pénzeket odaadni. Költségvetésen belüli átcsoportosítás elég könnyen ment, de ennek vége, ez az idő lejárt, és azt kell, hogy mondjam, hogy jelentettük az igényt, tényleg őszintén és elég fair módon, tisztességes módon kaptunk egy költségvetést, de ebben aztán nagy tartalékok nincsenek. Ezt a kollégáknak is meg kell érteniük, meg kell értetni velük nekünk. És új problémák merülnek fel az agrárköltségvetésben, ezt látni kell, itt az árkockázat, erről már beszéltem, aztán állat és növényegészségügy, és egy csomó még esetleges váratlan esemény, ami a költségvetésre nyomást gyakorolhat és bizony ez a tartalék ilyenkor gyorsan ki tud merülni. Vagyis a Költségvetési Bizottságban lévő kollégákat felhívjuk arra, vagy figyelmüket felhívjuk arra, hogy nagy plusz szükségintézkedéseket mi a költségvetésből már nem tudunk finanszírozni. Ez konkrétan 19 pontban jelenik meg a jelentésben. Ez egy első összefoglalás, amit a kollégákkal készítettünk, és ezt szeretnék a következő árnyékelődő ülésén korrigálni, ahol szükséges összefogni egy kicsit. A módosítók határidejével éljenek, addig nyújtsák be, ezeket örülünk a jó javaslatoknak, mindig is, és az első árnyékelő ülés atmoszféráját, ha tovább tudjuk vinni a jövőben is, akkor nem látok problémát. Tehát egyrészt pontosan el tudjuk készíteni, ez magától értetődő egyébként, hogy pontosak leszünk, másrészt pedig a fő csapás irányokat tekintve azt hiszem egyetértünk itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a következő felszólalóknak a szót. Szeretnék megosztani önökkel egy-három héttel ezelőtti élményemet. A Költségvetési Bizottságban volt egy meghallgatás ebben a kérdésben, és úgy vélem, że poszedłem, bo się w pewnym momencie dowiedziałem, że jeden... Nagyon nagy szerencse volt, hogy részt vehettem ezen a meghallgatáson mert azt hallottam valamelyik előadótól, hogy véleménye szerint a mezőgazdaság fejős tehén. Illetve az európai költségvetést használja fejős tehénnek. Én nagyon higgadtan reagáltam, és próbáltam asszertív maradni, de azért nagyon csalódott voltam, hogy az előadó ilyen fényben látja a valóságot. Ráadásul hazámból származó szakértőről van szó. pewnie, pe, pewnie się zastanawiacie, że, że ja o tym powiedziałem tutaj, no ale proszę Państwa, no, no, no, no yy, myślałem, że... Ezt most csak azért kellett elmesélnem, mert én igazából szerettem volna vitába bocsátkozni az illetővel, de aztán diplomatikusan megoldottuk ezt az eszmecserét. A következtetésem hogy meg kell hallgatnunk azt is, amit mások mondanak a mezőgazdaságról, más szakbizottságok, a frakciónk más tagjai, és úgy gondolom, hogy a gazdáinknak is meg kell engednünk a kérdésfeltevés. De szúr! Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben a témában igen csak felkapom a fejemet mindig. Elnök úr, az én Hazámban is van egy csomó szakértő, nem egyről beszélünk, hanem nagyon sokan van, akik ilyesmit állítanak, úgy általában már elhangzott, és most is megismétlem, már többször elmondtam, e, hogyha az összes kiadást, közkiadást Európában úgy kezelnék, úgy számolnák el, mint Brüsszelben a mezőgazdasági kiadást, akkor akkor egy százalékra jutnánk európai szinten. Itt vannak a honvédelmi, oktatási, szociális kiadások, hát ezeket nem Brüsszelen keresztül számolják el. És eh, ezért, eh, hogy túl magas az arányunk, az azzal függ össze, hogy a többi dolgot nem Brüsszelen kerül számolják el, ezért a legnagyobb. A 70-es évek elején az agrár részesedés egyébként, amikor hat tagállam volt, 87%-ot tett ki mert az összes többi nem volt európai. Hát jó, valamikor az acél és szén egy kis része. A közkiadások egy százaléka pedig egy olyan szakmára, amely fél milliárd embert lát el élelemmel nap mint nap, hát itt sokkal kevesebbet kapunk, mint más területek a társadalmunkban. Nem kell itt szégyenkeznünk, hogy 38%-ról vagy mm, valami hasonlóról beszélünk. Ez minimális rész, amit arra költenek. 14 millió mezőgazdasági üzem gazdaság van Európában, és nap mint nap gondoskodnak arról, hogy színvonalas és olcsó élelmiszert kapjanak a fogyasztók. A kiadások nagy része egyébként a fogyasztók javát szolgálja, mert ezzel olcsóbb az élelmiszer. Tehát én ezt vállalom, hogy ezt bármikor megvédem, amit itt a mezőgazdaság kap. Meleg. Márer asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Péter járnak gratulálni szeretnék a kiegyensúlyozott jelentéshez, amit előterjesztett. Teljes mértékben támogatni tudom, és örülök annak, hogy éppen a bevezetőjében konkrétan kiszélt az egy százalékra is, és bemutatta, hogy minden egyes polgár gyakorlatilag naponta 32 centet költ a színvonalas élelmiszerre. Hmm, ennyit meg kell, hogy érjen a dolog. Számomra nagyon fontos, hogy a két pilléres modell mellett kitartsunk, hogy követeljük, hogy az agrárköltségvetés nem csökkenhet. Az elmúlt ciklusban már csökkentették, és most feltétlenül szükség van arra, ami el is hangzott részéről, hogy nincsen mozgásterünk. A, moz- a költségvetésen belül sincs meg a régebbi mozgástér. A 11-es pontra szeretnék visszatérni. Ez számomra fontos, mert ezt újra és újra hangsúlyozni kell, hogy az agrár szubvenciókra egyszerűen szükség van, hogy ezek a jövedelemben fontos szerepet játszanak a mezőgazdaságnál, éppen olyan válságok idején, mint napjainkban is látható. Ami még nagyon fontos, hogy a 17-es pontban fogalmazódik, az meg az agrárpolitika renacionalizációját elutasítjuk, bár most az az érzésünk, hogy a közös mezőgazdasági politika nem úgy működik, ahogyan azt mi szeretnénk, mert különbözőképpen értelmezik ezt a tagállamok, de ki kell tartanunk a közös agrárpolitika mellett, és az egyik legfontosabb pont a mi véleményünk szerint a 19-es, ez az utolsó, a végén szerepel, ahol világosan felhívják a figyelmet arra, hogy először a politikai intézkedéseket és a konkrét célokat kell meghatározni, mielőtt előirányozhatok lennének a szükségvetési költségvetési források, hogy vitát folytatnánk a forrásokról, és a jelenlegi kap, ami mondjuk aktuálisan most egy éve működik, hát nem rendelkezünk még rálátással arra az országok, hogyan valósították meg a zöldítést, milyen intézkedések működnek jól, és melyek nem. Ezt szerintem egymástól le kéne választani. Ne tartalmi vitát folytassunk, hanem Mm, itt a költségvetésről beszélünk egyelőre, és a módosítókban is a kap kérdéseit, a környezetvédelem kérdését hogyan tudjuk átcsoportosítani, ezt el kell utasítani. Ezért aztán köszönöm a világos szavakat. Ez azt jelenti, hogy ha plusz elvárásokat fogalmaznak a mezőgazdasággal szemben, akkor plusz pénzt is adjanak. Ezt világosá kell tenni. Köszönöm. Obrigada, presidente. E Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciónk árnyékelődő nincs itt, de arra kért, hogy mondjam el a véleményét. Ez a tervezet egy nagyon érdekes véleményt fogalmaz meg, a mezőgazdaság válságos időket él. A aktuál crisis reside fundamental na reformas orientadas. A válság elsősorban a piaci reformokból adódik. Nem említi meg a szöveg, hogy az állami mechanizmusok eredménye a válság a keresletkínálat összehangolásában. A kap reformok kettős célt szolgálnak, a liberalizálást és a, kap- a költségvetés csökkentését. Ez sújtja a gazdák bevételeit is. Hosszú távú trend, hogy csökken a gazdák jövedelme, ez instabilitást okoz rövid távon, és, ár, és az árak ingadozását. Nagyon fontos a mezőgazdaság, a gazdasági és területi kohézióban a KKV-k, a kis gazdaságok szerepe nagyon fontos. Viszont a jelenlegi kap a nagy gazdaságokat részesíti előnybe. A költségvetést meg kell erősíteni a válság miatt. A forrásokat felelősségteljesen kell felhasználni. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az Európai Unió költségvetése kell, hogy viselje a következményeket. Ugyanígy meg kell oldani a meglévő ellentmondást a 6-os és a 18-as pontok között, vagyis növelni kell a, a kap összegeket a második fejezetben. Köszönöm szépen. Vazon úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Kár, hogy nem megy messzebb ez a szöveg nagyon sok téren. Először is, ami a 20%-ot illetően a kap vonatkozásában, főleg válsághelyzetben és szükség van persze az összekapcsolásra, ez sajnos eltűnik, eltűnhet, ez drámai helyzetet teremtethet, teremthet, főleg a cukor területén. Főleg az USA-ra gondolok, hiszen náluk meghatározzák az árakat és a volumeneket. A TTIP tárgyalásoknál mi lesz majd az európai egészségügyi, környezetvédelmi kérdésekkel, az újra nemzetivé tételével a támogatásoknak. Azt hiszem, hogy ez óriási problémákat fog majd a versenyterén okozni, ezt nyilván ön is tudja. Köszönöm szépen. Manau, kad Nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy a dokumentum a mai helyzetet tükrözi. Mindazonáltal egy-két gondolatot el szeretnék mondani én is. A mezőgazdaságban miért kell az eszközöket növelni és nem csökkenteni? 500 millió lakost kell élelmeznünk, ezt nagyon helyesen megjegyezték. A mezőgazdaság azonban hozzájárul ahhoz is, más dolgokhoz is. Nem hiszem, hogy jó lenne, hogyha összehasonlítanánk, hogy Európában hány százaléka megy a pénznek a mezőgazdaságra. Azt kellene megvizsgálni, hogy hogy élnek a gazdák a városakokhoz képest. Például Litvániában a vidéken kétszerese a munkanélküliség a városi lakosokénak. És általában a jövedelmek is alacsonyabbak vidéken. Úgyhogy, ha hivatalosan nézzük ezt a 38%-ot, ami jelentős összegnek tűnik, nyilván ez így önmagában nem jelent semmit. Tehát a negyedik pontot felül kell vizsgálni, főleg azért, mert elismerjük, hogy ez elég nagy rész. Nagy rész valóban, de az eredmény nem igazán tükröződik ebben. Ugyanakkor azt is meg kérni szeretném, hogy a válságról, az orosz embargóról világosabban fogalmazzuk meg a véleményünket. Nem a mezőgazdaság miatt alakultak ki a problémák, a Krímfélszigeti konfliktus, ban, az Oroszországgal való konfliktusban, de ugyanakkor a mezőgazdaságnak kell megfizetni az árát ennek. Miért nem a közös költségvetésből vonják le ezt a pénzt? Miért a mezőgazdaságnak kell ezt elszenvednie? Ha az általános költségvetésből vették volna el ezt a pénzt, talán a többiek is felelősségteljesebben ö, viselkednének. Azt is meg szeretném jegyezni, hogy a közvetlen kifizetések az új országokban alacsonyabbak. Ez bizony befolyásolja a versenyképességet ezekben az országokban. Tehát azt szeretném kérni, hogy ugyanolyan szintre emeljék ezeket, mint a többi országban. Egy sebességes és nem két sebességes Európa kellene, hogy a célunk legyen. De látom, hogy az elnök úr már integet, úgyhogy köszönöm, és remélem a támogatásukra számíthatok. Elnök, köszönöm szépen! Elég sokáig beszélt, Egyelre asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Mint a szocialisták árnyék jelentés készítője, Jár úrnak azt szeretném mondani, hogy véleményünk szerint ez a jelentés nagyon jó, főleg mivel a éves pénzügyi keret revíziójáról van szó. Son cuestiones diferentes. Ezek tehát különböző kérdések. Úgy gondolom, hogy összességében az előadó véleménye járó úr véleménye arról szól, hogy ez ebben a globális felülvizsgálatban nem szabad megfeledkezni, és egyébként ez az agré véleménye is többségében. Vagyis nem szabadna feledkezni arról, akár költségvetési szempontból is, hogy vannak olyan kérdések, mint például, hogy hogyan lehet a kap eh, célokat teljesíteni, hogy legyen egy olyan költségvetés, amely a kettes eh, fejezetet, amely 2020-ig eh, meghatározza a pénzügyi kereteket, és arra is felhívja a figyelmet arra a lehetőségre, hogy felmerülhet egy kockázat az orosz embargóval, az egyéb ágazatok válságával, ami miatt szükségesé válhat nagyobb költségvetés. Ezt jó megfogalmazza a jelentés, de proaktív megközelítése van szükség. Tehát nem defenzív módon mondjuk azt, hogy nem, nem lehet hozzányúlni a költségvetéshez. A kap a vidéki térségeket támogatja, ezért nagyon fontos, hogy ne néptelen legyenek el Európában a vidéki térségek. Ez nem csak a gazdáknak megy ez a pénz, hanem a területi sokszínűséget is támogatja, megakadályozza, hogy elnéptelenedjenek a vidéki térségek. Ezért nagyon fontos kiemelni a területi kohézió fontosságát, hiszen ezek a pénzek ezt is támogatják. Ezért nem csak defenzív módon kell gondolkodni. Európában eh, ez nagy eh, kihívás mindig, hogy most elveszik tőlünk a pénzt, vagy sem. A kapra még többet kellene fordítani, de nem csak eh, a gazdák számára, nem csak egy szakma támogatására fordul, hanem a vidéki térségek fenntartására is, és a területi kohézió fenntartására. Jár úr, köszönöm szépen ezt a jelentést. Pani poseł, dałby Bóg, żeby tak było. Ale inni myślą trochę inaczej, bo niektórzy chcą rewizji budżetu. Jó lenne, ha így lenne, de vannak, akik felül akarják vizsgálni a költségvetést predsjedniče. Čestitam kolegi Jaru na odličnom strukturiranju. Köszönöm a szót. Szeretnék gratulálni Jár úrnak, rendkívül jó struktúrát eh, a jelentése. Egyetértek azzal, hogy a kapra meg kell tartani az pénzügyi alapokat, mert eh, az mezőgazdasággal tudjuk eh, élelmezni a lakosságot, és a gazdák felelősek a vidéki területekért. Ami a többi ágazatban létrehozott munkahelyeket illeti, a gazdáknak köszönhető ebből hét. Ez eléggé jelentős ezért is fontos, hogy megőrizzük a pénzügyi alapokat a kap számára. Nyilván a gazdákat sújtotta leginkább a válság, ezért kell biztosítanunk a lehetőséget a versenyre ilyen régi helyzetekben. Azonban, hadd javasoljak valamit. A gazdák szegénysége, amikor már nem aktívak, nagyon sokan a szegénység szélére sodrodnak, sőt, sokan a szegénységi küszöb alá tartoznak. Úgyhogy a teljes agrárium van minimál bért kellene bevezetni. 35 euró ez havonta. Hát ki tud abból megélni? Ez egyszerűen igazságtalanság. A társadalom egyáltalán nem értékeli a gazdák szerepét mindannyiunk javára. És amikor nyugdíjba vonulnak a gazdák, egyszerűen éheznek. Ezen változtatnunk kell. Kuzmek úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Szeretnék én is köszönetet mondani Jár úrnak, mint árnyék jelentéskészítő, rendkívül átfogó ez a vélemény a kapról. Én a Költségvetési Bizottság tagja is vagyok, és egyetértek azzal, amit mondott elnök úr, A kapra szánt pénzügyi alapokat természetesen szívesen felhasználnak más célokra is. Úgyhogy jó dolog, hogy ebben a véleményben azt hangsúlyozzuk, hogy ezeket a pénzügyi alapokat igenis meg kell tartani, sőt, növelni kellene őket. 38%-os csökkenést tapasztalunk, de ugyanakkor vannak bizonyos felelősségteljes intézkedések, beleértve a környezetvédelmieket is, amelyeket végre kellene hajtani. De hát nagyon szorosak a korlátok, és a piac is bizonytalan. parlamentnek és a bizottságnak a, az új tagállamokban a gazdák jövedelmét egyenlővé kellene tenni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy néhányes általános megjegyzést engedjenek meg. Azt hiszem azokkal az érvekkel, amelyeket mi itt rutinszerűen előadunk, nem fogunk tudni eredményt elérni. Hát ha azt mondjuk a gazdáknak rosszul megy és adjunk pénzt, de sok péknek is rossz a sorra, meg az acélmunkásoknak is. Ez nem lesz elég érv. Mindenki a szemünkre veti a végén majd, ugye az a 43 milliárd euró, amit kiadunk a közös mezőgazdasági politikára, az nem célzottan oda kerül, ahol szükség van a segítségre, és ez tény is. Ezért aztán Szerintem el kell döntenünk most a végén, hogy egy jövedelem támogató politikát folytatunk-e, tehát hogy a jövedelem növekedjen a gazdáknál, vagy pedig amit a legutóbbi évben elmondtuk a közös mezőgazdasági politika mellett érvként, az az, hogy van társadalmi eredménye a mezőgazdaságnak. Hogyha a jövedelem támogatásról beszélünk, szerintem nehéz lesz a dolog, de a végén ez, ez nem elegendő, vannak más válságok is, ezt látni kell, de ők is pénzt kérhetnek, vagy kérnek. Ezért aztán szerintem amellett tartsunk ki, hogy a mezőgazdasági pénzek olyan pénzek, amelyek kompenzációként szolgálnak társadalmi munkáért. Most ö, azt sem mondom, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Ez el, ennek is elég gyenge. Tehát a 300 eurót kidobni minden hektárra, hogy ez egy jövedelemtámogatás. Ez számos esetben nem tesz eleget a céloknak, és ezért nem jó érv szerintem, ha azt mondjuk, hogy a mezőgazdasági költségvetésünket akarjuk megvédeni. Jobb érvekre van szükség, ha ezt meg akarjuk védeni, e, és többre. Ezért aztán közösen összefogva kell harcolunk, de hogy azt mondjuk, hogy minden jó, és a pénzt majd adják továbbra is ide, mert mindig is adták a pénzt, hát szerintem ez nem lesz elég a kolléga már elmondta az imént, Rüpe kolléga, igen, és embargo által érintett tagállamok is itt vannak, de hát igazából nem sokat teljesítettünk ezért, nem differenciálunk eléggé. És még egy megközelítés, hogyha pénzről beszélünk, akkor ne hagyjuk figyelmen kívül, ami a legnagyobb hiba volt szerintem, amit az agrárpolitikában elkövettünk, hogy minden nemű piaci rendtartást eltüntetünk. A végén már csak egy marad, ez most már csak a, a bor. És el kell gondolkodni, hogy nem csak a pénzosztogatás az európai agrárpolitika, hanem piaci rendtartásról is el kell gondolkodni, látjuk a katasztrófát a tejpiacon, ezt pénzzel nem is tudjuk kezelni, intézkedésekre van szükség, tehát szabályozó jellegű intézkedésekre, tehát ami most ott történik, arról beszélnünk kell. Hát látjuk, hogy azok a segítségek, támogatások, amiket felajánlunk a tejterületen el se jutnak oda az, akiket érintene, akiknek ez járna kifizetni kell hogy gyakorlatilag csak tönkretesszük a, a gazdaságokat, el kell gondolkodni a kérdéseken. Nem csak arról van szó, hogy pénzt osszunk ki. Nem lehet ez elegendő. És hát nap mint nap küzdenek a gazdák, nem fogjuk ezt így kezelni tudni. Csináljuk kolléga. Köszönöm szépen. Még valamit szeretnék hozzátenni itt a holland látogatás kapcsán. Hollandiában járva látták, ott innovatív beruházásokat eszközöltek bizonyos területeken, ezt is láttuk. De vannak olyan családi gazdaságok, akiknek erre nincs pénzük, ők nem tehetik lehetővé az ilyen beruházást. Például a tej gazdaságok 50%-ánál el kell, hogy mondjuk, igazából nem képesek hitelt visszatéríteni a tartó 60%-a, tehát rendszeresen a bankok is erről számolnak be. A Rabobank például ezt mondta nemrégiben, hogy nem képesek a kötelezettségeknek eleget tenni a gazdák. Ha mezőgazdaságról beszélünk, akkor el kell, hogy mondjuk őszintén, milyen pénzekről beszélünk. Ezek a pénzek a gazdákhoz kerülnek, vagy a pénzek az iparhoz kerülnek? Ez egy központi kérdés. És arra is választ szeretnék kapni, hogy adott esetben az Agrárbizottság, Szakbizottság egzisztenciája is veszélyes, mert valamikor az Econnál vagy az Envinél landolunk. Hát Hollandiában ezt már láttam, hallok ilyen híreket egyébként, itt is gyorsan megtörténhet ez, akkor egészen más helyzetben leszünk egyszer csak. Ugye gondoljunk vissza, mi történt. Hát a második világháború után béke kellett, meg élelem, ugye? Tehát, és a mezőgazdaság biztosítja az élelmiszert. Ezért örülök Péter Jár jelentésének annyira. Ezt újra és újra el kell mondanunk itt az Európai Parlamentben is, és hát mindenki másban tudatosítani kell ezt. Ez nem csak a ö, vonatkozik, szerintem ezt más is ö, figyelembe kell, hogy vegye. És akkor itt van a klíma megállapodás. Még kell gondolni, mit jelentenek az ottani eredmények. Az Envinél erről tárgyalnak, persze, de ez ránk is hatással lesz. Talán még napirendre kéne tűzni. Mama. Dorfman kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Abban a fura helyzetben vagyok, hogy eh, ha Észlin kollégának teljesen igazat kell adnom, ez nem sűrűn fordul elő velem ám, és eh, eh, azt gondolom ebben a pontban túl egyszerű azt mondani, hogy van itt egy költségvetésünk, most is vannak mechanizmusaink, és mind a kettőt megvédjük, ez a dolgunk. Talán nem is a félidős értékelésnél, de valamikor fel kell tennünk a kérdést, hogy a mechanizmusainkat, tehát Persze a pénzt ki kell osztani, nem erről beszélek, de a mechanizmusok tényleg hatékony agrárpolitikát tesznek-e még lehetővé. Gyakorlatilag az összes piaci intézkedést megszüntettük, amelyekkel rendelkeztünk, és az agrárpolitika, a közös mezőgazdasági politika egy pénzkiosztó rendszerré vált pénzelosztó rendszeré vált, amely kötődik a területhez, akinek nagy a terület, az sok pénzt kap, akinek kevesebb van, az kevesebbet kap valamivel, vagy sokkal kevesebbet is kaphat. És a, most arról beszélünk, hogy nehéz helyzetben, nem csak nehéz helyzetben, hanem aktív mezőgazdasági politikát akarunk csinálni úgy általában, akkor azt kell, hogy mondjam, nincsenek mechanizmusaink igazán. Péter Jár ezt mondta az imént, hogyha itt az első pillér, a második pillér is hozzájön, akkor sok pénz nem marad a végén, hogyha nehéz helyzet alakul ki, és ezt már most is látjuk. Úgy gondolom tehát, hogy ez a passzív politika, amelybe itt beleszorultunk pillanatnyilag, amit folytatunk, ez végül is az új kihívásoknak, itt a piac kihívásainak nem tesz eleget. Egyébként ezt egyre többen bírálják, és, és, és ez, ne, ez így is marad. Tudatosítani kellene, hogy az 50 milliárd, és hát a DESZ kolléga, amit mondott, az egy apró része a költségvetésnek, de hát azért az adófizetők az 55 milliárdról beszélnek, és ők ezt, erről beszélnek, Szerintem egy kicsit nagyobb pontosságot kéne elérni, hova jut el a pénz, tényleg a gazdákhoz eljut -e ez a pénz, vagy egyre inkább a földtulajdonosoknál landol a pénz, Hm, adott esetben eh, hol vannak eh, viták, hogyha beruházásokra van szükség a mezőgazdaságban, ugye a nagy befektetési alapok is itt vannak, felvásárolják a földet Európában, mert a föld megint csak eh, hozamot termel, ilyen kérdéseket fel kell tenni. Hm, tényleg, ha sikeresen akarjuk a pénzünket megmenteni a jövőben is. Köszönöm szépen. Most Heisner kolléga szeretne szót kérni, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk mi is, hogy röviden megszólaljunk ebben a fontos témában. A jelentés a legfontosabb témákat tartalmazza a félidős felülvizsgálatban is szól lesz ezekről, és van egy általánosabb vita az EU költségvetés prioritásairól, mert az általános politikai fejlemények a közelmúltban nagy nyomás alá helyezték a jelenlegi költési formákat az Európai Uniós költségvetésben. A bizottság egy közleményt fog kiadni, a parlament is meg fogja ezt tárgyalni, erre idén kerül majd sor később, valamikor. Még nem tudjuk a pontos időzítését, valamikor a második fél évben lesz idén. A felülvizsgálat a prioritásokat vizsgálja, illetve azt, hogy az EU költségvetés a jövőben merre tart, és vita lesz a jelenlegi politikai kérdésekről, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Most csak egyet említek a menekült válságot, ezért ezek a megfontolások szükségesé válnak. Természetesen van egy nagyon megnyugtató üzenet a kap költségvetés tekintetében a jelenlegi MFF-ben, hiszen az előre elkülönített borítékok nem képezik vitatárgyát. Ez megállapodás az MFF kapcsán a három intézmény között. Tehát a kap kettes feljezet szerinti elkülönítéseket nem fogják átcsoportosítani más fejezetekhez. Azért fontos, az a fontosság ennek az üzenetnek, hogy stabilitást adjon a szakpolitikai végrehajtásban. Az üzenet tehát, ami a felidős felülvizsgálatból származik, az ebben a szektorban is fontos üzenet. Ami a kvalitatív elemeket illeti a második fejezetben, második címben néhány képviselő meg is említette, a klíma, mainstreaming és a biodiverzitás nagyon fontos a napi rendünkön. Ebben 20%-ban az EU költségvetését a klímával kapcsolatos kiadásokra kell fordítani. Aztán a kap az új változatában része ennek a 20%-os elkülönítésnek, és ebben a közleményben nagyon fontos lesz, hogy rá tudjunk arra mutatni, hogy valóban ez hathatós és hatékony felhasználása a kappénzeknek. Összességében lesz egy vita az eredményorientált költségvetésről is, ezt a számvevőszék indítványozta, illetve önök is. Nagyon fontos az eredményeket megmutatni, azokat az eredményeket, amelyek olyan kiadásoknak az eredménye, amelyeket bizonyítani és demonstrálni lehet. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy milyen fontos ebben a vitában az egyszerűsítési napirend Hogan eh, biztos eh, programja, hogy megoldást találjunk egy nagyon eh, nehézkes bürokrácia problémájára a kap tekintetében, különösen a 2013-as reform összefüggésében. Lesz több delegált és végrehajtási aktus, amelyek majd bemutatásra kerülnek ebben az összefüggésben, de természetesen legalábbis ez a bizottság terve. Lesz egy általánosabb elképzelés az egyszerűsítési gyakorlatról is a pénzügyi rendelet összefüggésében, amely nem csak a mezőgazdasággal foglalkozik, mint kiadási területtel, hanem minden kiadási területtel foglalkozni fog. És végül, hogy még megemlítsek valamit, ami nyilvánvalóvá vált a mai vitából, természetesen a közép, a félidős felülvizsgálat egy olyan javaslatot is tartalmaz, hogy 2017 végéig egy új több éves pénzügyi keretre kell javaslatot tenni, és ennek a vitája majd 2018-ban kezdődik meg. Az általánosabb kérdések a különböző politikákra vonatkoznak, nem csak a kapra, hanem minden kiadási politikára és általános politikai vitára kerül majd sor e tekintetben és majd új kereteket határozunk meg 2021-28 közötti időszakra. Köszönöm. Tak, tylko jakie są relacje, panie dyrektorze, między Igen. De mi a helyzet a közös mezőgazdasági politika és a nemzeti borítékok közötti kapcsolattal. Ez nem igazán világosít. Azt hiszem, hogy a rendkívül fontos témák lezárásához, mert ez rendkívül fontos, tudnunk kell, hogy lehet, hogy a gazdák tiltakozni fognak. De talán valamilyen pozitív hatással is lesz ez a helyzetre. Mindig a kihívásokról beszélünk, de én inkább Jár úr megközelítését képviselem, mert a mai helyzetet valahogy rendezni kell, meg kell oldani ezt a válságos ö, ö, problémát, hogy stabilizálódjon minden. A jövőről könnyű beszélni, úgyhogy ne esünk ebbe a hibába. Szerintem először a jelenlegi helyzetről kellene beszélnünk, és utána rátérni a jövőre. Hölgyeim és uraim, meg vagyunk győződve arról, hogy mi a mi álláspontunk, úgyhogy esetleg meg kellene győznünk másokat is, a saját minisztereinket, a saját hazánkban, vagy más frakciók képviselőit. Annak érdekében, hogy egy bizonyos megközelítést képviseljünk, hiszen a gazdák nem csak minket keresnek meg, és szeretnének megkeresni, hát az nyilvánvaló, hanem hogy másokat is. A közös agrárpolitika nem csak agrárpolitika, környezetvédelem, éghajlatpolitika, mindez ide tartozik. Aztán a az EU kívüli helyzet is ide tartozik. Tehát nem elég csak az európai piacot tekintenünk, a globális piacra is ki kell terjesztenünk figyelmünket. Oda kell figyelnünk a termelésre. Ott van Brazília, Argentína, Új-Zéland, Ausztrália. ahol szintén rendkívüli tempóban nő a termelés. Aztán azt is tudjuk persze, hogy egy gazdaság csak egyszer mehet csődbe. Úgyhogy ha elveszítjük az európai mezőgazdasági modellt, és sajnálatos módon nagyon jó úton haladunk e felé. Úgyhogy köszönjük, Jár úr, ezt a munkát. További kitartást kívánunk önnek a jövőre nézve. A módosító indítványok beadásának határideje április 29-12 óra jár úr. Itt megjegyzés a végén röviden. Köszönöm szépen a javaslatokat, amiket a kollégák készítettek, és terjesztettek elő. Nincs vége a jelentésnek, nincs kész ez, ezért örülök még az árnyék előadók ülésének is majd, ahol majd az összes módosítót összehozok, igyekszünk bedolgozni ezeket, eldolgozni ezeket hogy a Oroszország bolykott, vidéki térség, stb. Tehát azért van itt még lehetőség, hogy figyelembe vegyük a felvetéseket. Arra szeretném még felhívni a figyelmet, három részből áll ez a jelentés. Ugye azt mondtam, a témánál akarunk maradni. Az első négy pont egy kicsit talán egy önreklámozás, hogy úgy mondjam, és az európai kollégák, a parlamenti kollégáknak el akarjuk mondani, miről szól a mi politikánk, és azt akarjuk, hogy mi megbízható partnerek vagyunk, lássák, igen, és a költségvetésben a részesedésünket, arányunkat csökkentettük. Ez jó hír a költségvetési bizottságban ülő kollégáknak, tehát egy kicsit mondom, reklámozom magunkat, és igyekszem elmagyarázni az agrárpolitikát. Persze nagyon kevés az idő, de azért öt pontot rászálltunk erre az önreklámra, hogy úgy mondjam, aztán a 16. pont, vannak dolgok, ami nem kerül pénzbe, a bürokrácia leépítése, ne felejtsük el, ez persze nem csak az állami adminisztrációt érinti, hanem a gazdákat is bosszantja. Ahol egy kicsit óvnék most. Ebben értsünk, egy, tehát értsünk egyet szerintem, tehát abban már egyetértés van, és ezt tegnap is mondtam, egy, hogy egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet, ez is egy eredmény persze, hogy hát milyen legyen az agrárpolitika a jövőben. Mit akarunk jobban alakítani? Itt számos kollégának számos ötlete van, ezt is tudom. Nem akarom ezt beleírni ebbe a jelentésbe, egyszerűen időnk sincs már rá, de a vita igazából most visszaadom az elnöknek ezt a kívánságot a koordinátoroknak is, tehát jelzni én is, és Hajzler úr is, amit elmondott, azt figyeltem, milyen legyen a jövőben az agrár politika, de erre időt kell szállni. Hát, hogyha ebbe most belevágnánk, tehát a kollégáktól azt kérem ezek után, most itt a jelentés kapcsán, és a Költségvetési Bizottságban ülő kollégáktól is azt kérem, hogy legyünk egy kicsit egységesek, mert különben szétszednek minket, ha nem vagyunk elég egységesek. Tehát ezt az elvi vitát, kell az elvi vita, ezt belátom. Kérem, hogy az elnök gondoljon erre, találja ki, hogy mennyi időt tud erre szánni, milyen körben folytassuk le ezt a nagyon fontos vitát, mert fontos ez a vita. De hát én is elégedetlen vagyok, de a jelentés ennyit bír el most és a Költségvetési Bizottságban lévő kollégáknak mondom itt most, hogy egy irányba húzzunk, és legyen reális, persze mondhatnám azt is, hogy legyen kétszeres a költségvetésünk, jól hangzik, mindenki elégedett lenne, de ez nem reális. De bizakodó vagyok, hogy közösen azt, amit szeretnénk itt, azt el tudjuk érni. E, köszönöm szépen, mi is egyetértünk ezzel. E, én most szeretném lezárni ezt a pontot. Hölgyeim és uraim, hétfőn lesz e, három órakor a következő ülésünk. Egy meghallgatás lesz vendégekkel és szakértőkkel. Most köszönöm a figyelmüket. Két perc szünet, és utána a koordinátorok ülése következik.